Köszönöm szépen, tisztelt elnök urak, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök előtt és között. Tisztában vagyok azzal, hogy az a tárca, amelyért felelős leszek, amennyiben eh, megtisztelnek a bizalmukkal, mindenkinek kihatással lesz az életére, nem csak az önökére, hanem mind az 500 millió európai polgáréra ezért nagy lelkesedéssel és felelősséggel szeretném a munkába vetni magam, ezért kérem, hogy hagyják jóvá biztosi jelöltségemet. Az igazságügy, a fogyasztóvédelem és a nemies egyenlőség tartozna hozzám. Lelkesedésről beszéltem, mert meggyőződésem, hogy sokat tehetünk ezen a téren. Azért kezdtem a politikai karrierbe, mert szerettem volna a társadalom jobbításán dolgozni. Szerettem volna valóban jobbítani az emberek életén, és erősebbé tenni az Európai Uniót. Egy másik cseh politikus, talán valamivel híresebb, mint én, 2000-ben e ház falai között a következőket mondta. A fő európai értékeket a lelki és politikai történet által alakított értékek amelyeket a világ többi része átvett tőlünk. Nos, ezek egyértelműek. Az egyén tisztelete, az egyéni jogok tisztelete, az emberi jogok és méltóság tisztelete, a szolidaritás elve, a jogegyenlőség, a jogállamiság, az etnikai kisebbségek védelme, a demokratikus intézményekbe vetett hit, a végrehajtó, igazságügyi és jogalkotói hatalmiágak szétválasztása, a politikai pluralizmus, a magántulajdon tisztelete, a piacgazdaság és a civil társadalom. Mint olyan gyakran, Václav Havel ezen esetben is jóval megelőzte a korát. Kötelességemnek érzem, hogy ezen európai értékek mentén munkálkodjak, olyan alapjogokat próbálják megérvényesíteni, amelyet nálam ő ékes szólóban írt le. Azon próbálok majd dolgozni, hogy ezeket tiszteletben tartsa mindenki. Ezek azok az értékek, amelyekben hiszek, amelyeket osztok. Az, ez az új tárca, az igazságügy, fogyasztóvédelem és nemi esélyegyenlőség segíthet, hiszen a nemzeti jogrendek között és az európai jog között építhet hídakat. Gazdasági növekedést is elősegítheti, mert egy kiszámítható, jó működő igazságszolgáltatás elengedhetetlen előfeltétele a, a gazdasági növekedésnek, hiszen ez az az üzleti környezet, amely a határon átnyúló üzleti életet lehetővé teszi. Ugyanakkor egy tisztességesebb, igazságosabb belső piac létrehozását segíti rengeteg folyamatban lévő ügy van, de a javaslataim majd az emberek választási lehetőségét, a, bizalmát próbálja majd szolgálni. A jogi javaslatok esetében az említett három területen pontosan erre fogok törekedni. Mit jelent ez? Hogy nagyobb választási lehetőség legyen az embereknek, nagyobb védelmet élvezzenek, és nagyobb bizalmat tápláljanak a rendszer iránt. A mandátumom során az emberek érdekeinek eh, a hangja kívánok lenni Brüsszelben. Ez egy óriási lehetőség, hiszen a tárca különböző részeit most egyesíthetjük egy kalap alatt. Talán többet tehetünk. Az elkövetkezendő öt évben ezen a három területen tényleg szeretnék jobbítani, javítani. Erőször is, hogy az embereknek nagyobb választási lehetőségük legyen. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy szabadon dönthessenek, hogy hol élnek, hol dolgoznak az Európai Unión belül, a mozgás szabadságának teljes tiszteletben tartására gondolok. A visszaélések ellen fel kell lépni, de a szabad mozgás jogát, alapvető jogát nem kérdőjelezheti meg senki. Mit jelent még ez? Azt, hogy az emberek eldönthessék, hogy mi, mivé válnak, hogyan élnek, a, a, a szexualitás, a, a, a a vallásgyakorlás terén, hogy senki se korlátozza őket ezen jogai gyakorlásában, és ebben az Európai Uniónak kell segítenie. Illetve ez azt is jelenti, hogy az úgynevezett üvegplafont áttörjük, hogy nőkből is lehessenek orvosok, politikusok, vagy cégvezetők pont olyan feltételek mellett, mint a férfiak, és ezért ugyanannyi fizetést is kapjanak. A igazgató tanácsi tagsága kapcsolatos, tehát a nők igazgató tanácsi tagságával kapcsolatos javaslatot meg fogom védeni. Ugyanúgy mindenki szabadon dönthesse el, hogy a digitális forradalomból kiveszi a részét, vagy inkább a sarki boltban vásárol. Online vagy offline, ez legyen az emberek döntése. Illetve eldönthessék az emberek, hogy véget vetnek egy kapcsolatnak, Ehm, hol élnek, eh, hol, hol, hol, bármiféle jogi döntést hol hoznak, tehát hogy az Európai Unió tagállamai mindenféle hivatalos dokumentumot egymás között kölcsönösen elismerjenek. A választásról beszéltem, a választás szabadságáról. Már aztán beszéljünk a jogról, a jogokról, Timmermans alelnök úrral egy, e, együttműködve a jogállamiság és az alapjogi karta érvényesülésén munkálkodunk majd annak érdekében, hogy a fékek és ellensúlyok, amely a demokrácia egyik alapköve, a gyakorlatban is működjön, hogy az Európai Emberjogi Egyezményhez valóban csatlakozom most már minél hamarabb az Európai Unió. Szeretném <clears throat> azt is biztosítani, hogy az egyén jogait megvédjük, azáltal, hogy egy modern adatvédelmi reformot hajtunk végre, és hogy az európaiak ugyanilyen védelmet élvezzenek Amerikában is. Az etnikai kisebbsége, gondolok itt a roma kisebbségre, eh, védve legyenek a diszkrimináció ellen, a szociális társadalmi kirekesztés ellen. A társadalom perifériára szorultakat kívánom megvédeni, a gyermekjogait védeni, főként az interneten, illetve hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog garantált legyen mindenki számára a büntetőeljárások során. Egy erős, független és hatékony európai főügyészi hivatal létrehozásán munkálkodom majd, hogy az adófizetők pénzét megvédjük, amikor csalással próbálják az uniós költségvetést kiátszani. A pénzügyi ágazatban is tartatatlan a felelőtlenség, a cégek felelősségvállását szorosan összefügg a fogyasztóvédelemmel, az Európai Bankhatósággal együttműködöm majd annak érdekében, <clears throat> hogy a banki vezetők prémiumaira vonatkozó szabályokat valóban tiszteletben tartsák. Mit jelent a védelem? Azt is jelenti, hogy azok a termékek, amelyeket veszünk, használunk, vásárolunk, valóban biztonságosak. Szeretném, hogyha a fogyasztói ö, termék biztonsági csomagot minél hamarabb, és piacfelügyeleti csomagot minél hamarabb elfogadnánk. Amikor a védelemről beszélek, akkor arról is gondolok, hogy azok a nők, akik eh, ellen erőszakot követnek el családon belül, a, vagy például azokra a fiatal lányokra, akiknek a nemiszervét megcsonkítják, ezek egyszerűen összeférhetetlenek mindazzal, amelyről az Európai Unió szól. Az ilyen erőszakos cselekmények áldozatainak szükségük van a védelmünkre. Harmadsorban a bizalom. Az Európai Unióba vetett bizalmat kívánom helyreállítani. Esség a sokszínűségben. Ez a mottónk. Ugyanakkor a sokszínű rendszer, például a jogi rendszerek nem gátolhatják a jogok érvényesülését, a belső piac képülését. Az embereknek bízniuk kell az igazságszolgáltatásban, az igazságszolgáltatásoknak is, tagállami rendszereknek is bízniuk kell egymásban kölcsönös elismerés, mint például az Európai Letartóztatási Parancs, vagy egy másik tagállam bíróságának bíróság által hozott ítélet <clears throat> elismerése, ezzel jelentheti a kölcsönös bizalom alapját. Ahol szükség van erre, további együttműködésre van szükség és minimális normákra, mind polgári jog, mind a büntetőjog területén. Emellett Egyre többet kell tudnunk, megtudnunk egymás jogrendszeréről, jogrendjéről. Ez a jogi szak ma képzés nagyon sokat segíthet, természetesen az igények alapján. az elektronikus igazságszolgáltatás úgy érzem nagyon sokat segített az emberek igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésében, segített az európai cégeknek és magaknak a jogászoknak is. Szeretném, hogyha interaktívabbá válna ez az E, vagy elektronikus igazságszolgáltatási rendszer. Fontos, hogy a fogyasztók nyugodtan vásárolhassanak termékeket, ne kelljen attól tartaniuk, hogy egy másik tagállamban jogorvoslathoz nem juthatnak. Éppen ezért a jogérvényesítést erősíteni kell, főként a kis értékű perek vagy kártérítések terén. Ezt segítheti az alternatív vitarendezési mechanizmusok bevezetése, illetve a kollektív jogorvoslat vagy csoportos perek eh, elterjesztése. Nagyobb hangsúlyt kívánok eh, fektetni arra, hogy a jog hm, szabályoknak érvényt szerezzünk. Szeretném, hogyha bizonyos ágazatokat átfésülnénk, átvilágítanánk ez ígyben, hogy a fogyasztói érdekeket minden áron, akár tűzzel vassal is megvédjük. Tisztelt eh, képviselők, ha megengedünk egy személyes megjegyzést, akkor elmondanám, hogy 8 évvel ezelőtt Csehországban egy börtöncellában találtam magam. Igazságtalanság történt velem. Saját bőrömön éreztem, személyesen éltem meg olyasmit, amire, amire azt gondoltam, hogy nem fordulhat el, hogy valaki bizonyíték nélkül rácsok mögé csuknak. Aztán később kiderült, bebizonyosodott, hogy alaptalan vádak miatt történt mindez. Igazságot szolgáltatott a rendszer. Óriási megrázkódtatás volt ez számomra, és ezután jobban megkívántam ismerni az igazságszolgáltatás rendszerének működését. Ekkor kezdtem A Prágai Egyetemen tanultam jogot, jult érdeklődésemnek köszönhetően. Már csak azért is, mert egy új munkát képzeltem el magamnak. Az azt, megelő, az azt megelőző években ugyanis ezzel az alaptalan vádakkal és teljesen tönkretették a, a, a nevemet, bemocskolták. Nyolc év telt el, de még mindig nagyon erősen él bennem az emlék, és amikor a igazságtalanságot látok, a mai napig összerendül eh, a gyomrom. Ezért szeretném azt, hogyha tényleg minden európai polgár bízhatna az igazságszolgáltatás rendszerében, mindenki megkapná megfelelő védelmet. Nem szabad elvesztenünk az abba vetett hitet, hogy végül mindenkinek eh, igazságot szolgáltatnak. Az én esetemben így működött, végül a cseh rendszer működött, kárpótlást kaptam, és remélhetőleg a társadalom többsége most már úgy gondolja, többségének a szemében a jó hírnevem is helyreállt. Az elődeim büszkék lehetnek az általuk elvégzett munkára, különösen Vivian Redding Neve Mimica és Martina Reichert lehet büszke magára, akik olyan kiváló javaslatokat tettek le önök elé az asztalra. A regionális politikai és a struktúrális alapok világából érkezem most, a projektekről, határidőkről, teljesítményről van szó. A regionális fejlesztési miniszterként, egyébként ez az utolsó napom hivatali, mai nap vagyok utoljára hivatalban, holnap fogok lemondani. Tíz évre előre gondolkodtunk projektekben a minisztériumomban. Az új Európai Bizottság eh, felállását követően új módszerekkel dolgozik majd. Juncker eh, elnök politikai irányvonalát abszolút támogatom, és az új megközelítéssel is egyetértek, ezért elfogadom eh, ezt a tárcát, és az előbb felvázolt elvek menti az említett célokat kívánom elérni. A cseh parlament választott tagja vagyok. Politikus, nem közszolga. Azokért a célokért fogok küzdeni, amelyekben politikusként hiszek. Tisztelt képviselők, nem tudtam minden részlettémára kitérni, mert roppant szertágazó tárcát kaptam, de a céljaink közösek, ennyit elmondhatok, ezeket együtt elérhetjük, megvalósíthatjuk. Kezdjük azzal, hogy fontos eredményeket érjünk el, amelyeket már nagyon várnak tőlünk az európai polgárok. Négy területre utalnék itt, az adatvédelmi szabályok reformja, az európai közügyész vagy főügyész hivatalának felállítása, nők az igazgató tanácsban javaslat, illetve a termékbiztonsági csomag elfogadása. Emellett az elkövetkezendő öt évre eh, egy olyan napi rendet tervezek, amely a három, a tárcám három részét valóban össze eh, gyúrhatja egy egységes egész Ez mindenki számára előnyös lehet. Még egyszer el kell, hogy mondjam, azt szeretném, hogy az embereknek nagyobb áztási lehetőségük legyen, nagyobb védelmet élveznének és nagyobb bizalmat táplálnak a rendszer iránt. Köszönöm a figyelmüket!